Okay, colleagues, I think we'll make a start. We gave people a little bit of time because of the strike. Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Egy picit vártunk a ma reggeli sztrájk miatt, de úgy látom, hogy most már elég sokan itt vannak. A titkársági kollégák is itt vannak, úgyhogy ha mi ide tudtunk érni, akkor mindenki ide tud érni és rögtön rá is térjünk a szavazásra. A kilences pontunk a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépés. Az előadó nincs itt, úgyhogy rögtön szavazunk. Don't vote amendment four. so amend... Oh, we're going to do a test first. Ah. Először egy ellenőrző szavazás. Ignáció meg is érkezett. Pont jókor ültél le, Ignáció, mert most lesz a teszt. Tehát Kérem, hogy mindenki, megnyitom a szavazást, hogy mindenki szavazzon, ellenőrizzük, hogy jól működik-e a berendezés. Okay, eyes ah, working. Vote is open. Vote is... The vote is closed. Lezárom a szavazást, ha minden rendben van. Jó, nagyszerű, akkor működik a rendszer. Ez elég időt adott Ignációnak ahhoz, hogy leüljön. Ignáció pont a 9-es napi rendi pontról szavazunk. Tehát a pénzmosásra szembeni büntetőjogi fellépés, nem tudom, szeretnél -e mondani valamit, csak annyit, hogy megköszönöm az árnyék előadóknak az együttműködését. Igen, ez nagyon rövid és tömör megjegyzés volt, köszönöm, mert ma elég hosszasan fogunk szavazni. Ötös módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük az ötöst. Megnyitom a szavazást. Has, has everybody voted? Hát everyone voted, Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, ezt elfogadtuk, de 38-ost ellenőrizzük, legalább megszokjuk ezt, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? The vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk, itt érdemes volt ellenőrizni. Meg volt a többség. A hetest visszavonták, 39 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 8 mellette. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük a nyolcast, megnyitom. Has everybody voted? no everyone's voted. Has everyone voted who wants to vote? The vote is closed. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. 40-es mellette. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. Mikrofonon kívüli megjegyzés az egyik képviselőnőtől. A technikusoktól kérnénk szépen, hogy segítsenek, az eredményeket szeretnénk megjeleníteni itt. Jó? Remélhetőleg, ez ugye 13-12 arányban ö, volt, tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük a tízest, megnyitom a szavazást. Has everyone votes closed? It's rejected. Lezárom, elutasítottuk 13-12 arányban. Látják az eredményt most már? Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Kérek egy kollégát, hogy valaki szóljon, az eredményeket szeretnénk látni. Tehát az egyes kompromisszum mellett ki van. Ellene. Tartózkodás Ellenőrizzük az egyes kompromisszumost, egyes kompromisszumos módosítót, megnyitom. Ha nem fogadjuk el, akkor nem igazán volt kompromisszum, mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk 14-11 arányban. Most már megvannak az eredmények. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 42-est, megnyitom. And everyone votes, votes closed. Lezárom. Elfogadtuk. Kérem, hogy magasra tartsák a kezüket, mert hogyha közel van az eredmény egymáshoz, akkor nem látom. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármas kompromisszumot, megnyitom a szavazást, azt hiszem elfogadtuk, de nézzük meg, lezárom. Igen, elfogadtuk 13-11 arányban. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás. A 19-est ellenőrizzük, megnyitom. Azt hiszem elfogadtuk. Lezárom. Lássuk, igen, 13-12 arányban elfogadtuk, 46 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, a 22-est megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva, 13-12 arányban most fordítva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 26-ost, megnyitom. The, uh, voted? Votes closed. Lezárom. Elfogadtuk. 27 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Preambulum bekezdések, 28-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 29-est, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 30 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 30-ast. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de nézzük. Lezárom. Elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kérem szépen, hogy legalább a frakció ö, vezető jelezzék, hogy mellette szavaznak, vagy ellene, vagy tartózkodnak, hogy könnyebb lesz számolni. Jól tartsák magasra a kezüket. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk Ellenőrizzük a hetes kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott akkor. Lezárom. Elutasítva. Ez azt jelenti, hogy akkor szavaznunk kell mindenről, a hármas módosító mellette ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a hármas módosítót, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Nagyon közel van. 34 mellette, ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, mert nem látom a kis frakciókat. 34-esről megnyitom a szavazást. Lezárom ezt elfogadtuk, nagyon szűkösen, de elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Na, akkor ez könnyű volt. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, nézzük meg a kilencest is, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Igen, elfogadtuk. Most akkor az így módosított szövegről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott akkor. Lezárom. Valaki lemaradt a szavazásról? Hát, ezt most elég nehéz, mert már lezártam, és úgy látom, hogy a véleményt nem szavazzuk meg. Úgyhogy mindenkinek oda kell figyelni. Én nézem itt a többieket, a többi frakciót, egyetértenek azzal, hogy szavazzunk? A plenárison ezt nem lehet megcsinálni, akkor ezt lezárom, és még egyszer megejtjük a végszavazást név szerint. Kérem, hogy mindenki figyeljen ide és szavazzon. Néha látom, hogy az emberek már szavaztak, de hiába szólok kétszer, valaki nem szavaz, akkor feltételezem, hogy nem akar szavazni. Mindenki, aki részt kíván venni, szavazott? Jó, akkor most zárom le. Elfogadtuk egy szavazattal. Most akkor ez majd a többi szakbizottsághoz átkerül, és ők fognak szavazni. Kérem a kollégákat, hogy amikor ennyire szoros az eredmény, akkor figyeljenek oda. Nagyon kedvesek voltak az emberek, a kollégák az előadóval. Okay, colleagues, we're going to start the vote. So, um, but before we do, I'm Kezdjük a szavazást, kollégáim, de mielőtt elkezdünk szavazni, átadom a szót a jelentéstevőnek. A tízes napi rendről szavazunk az EU-Afrika stratégiáról. Morris, Pongál a jelentéstevő, megadom neked a szót, Morris. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nem akarok hozzászólni, mert tegnap már hozzászóltam, hogy az, az jelentés készítőknek köszönetet mondjak, úgyhogy most már csak szavazni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagyon hatékony volt. Kedves kollégák, hosszú lesz a szavazás, és ugrálunk majd a lapok között, úgyhogy lassan. 44 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le elektronikusan 64-es módosító, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, még nyitva van, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 114-es szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 68 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, 91-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 92 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 93 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 97-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le 97 es módosítót, megnyitom a szavazást. Mind, mindenki szavazott, akkor lezárom, elutasítottuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 100, 102 Ja, oké. Okay. Igen, 102 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 123-as módosító két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész ellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük le 123-as módosító második részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le 22-es kompromisszumot, le, megnyitom a szavazást. Valaki valamiben nem egész biztos. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem szépen, hogy kicsit pontosabban, láthatóbban jelezzék, hogy hogy szavaznak. 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le, jó, 56-os módosító, megnyitom a szavazást. Az LPP e főleg kérem, hogy érthetőbben szavazzon. Most már látom Bogdánt is, igen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az 56-os, de érdemes volt lecsekkolni. Kérem szem, hogy láthatóan jelezzenek. 168-as két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le, 168 első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Igaz, hogy nagyon szoros eredménnyel. Második rész az akkor most a fogyottá válik 169 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 144 két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 185-ös mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le 185-ös módosítót, nem láttam jól a kéz felemelést, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 194-es módosító, csak a második részről szavazunk, az első az kiesett, tehát második rész mellett, ellene. 194-es tartózkodás, igen, elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19. oldalon vagyunk, legalul, 33. kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 229 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük le. 229-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 238 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 240 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 38-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös módosító mellette. Ja, elnézést, ez két részben, tehát az első rész kiesik, csak a második részről szavazunk, 85-ös második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor a 40-es jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 257-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 258 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 259 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 260 mellette ellene tartózkodás elutasítva, preambulumból kezdések 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Blogban szavazhatnánk ezekről? Nem. Azt mondják nem. Jó, mindegy. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, nem a hatos kiesik, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, preambul bekezdések nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, elutasítva, 43-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás. Még egyszer a 15-öst mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasít, elfogadva, 20-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellette ellene elfogadtuk. 37-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A fetvélemény részeiről szavazunk. A 18. bekezdésről szavazunk első rész mellette. Afet vélemény 18-os, 18 bekezdés első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész el, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. a vélemény A legtöbb rész egyébként a kompromisszumokba bele lett építve, de most az A-ról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D mellette ellene tartózkodás elfogadva, E mellette tartózkodás elfogadva, F mellette ellene tartózkodás elfogadva, L mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 19-es bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A libe vélemény következő: A 8-as bekezdésről szavazunk, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most szavazunk, most lesz a zárószavazás, tehát a módosított jelentésről, az EU-Afrika stratégiáról. Név szerinti szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Mindenki, aki szeretne szavazni, szavazott? Még nyitva van a szavazás. Jó, akkor lezárom a szavazást. 19.5 arányban három tartózkodással elfogadtuk, tehát nagy többséggel elfogadtuk a jelentést, gratulálunk Ponga úrnak. Okay, before we vote, we're going to... Mielőtt szavaznánk a véleményről, a megújuló energiaforrások beállított energiahasználatának támogatása címmel. Mindjárt megadom a szót az előadónak. De mielőtt ezt megtenném, tájékoztatnom kell a tagokat arról, hogy egyes módosítókat nem biztos, hogy el tudunk fogadni. Ugyanis itt az irányelv átdolgozásáról van szó, arra irányuló javaslatról, itt fontos uh, változtatásokat uh, érint ez. Tehát, hogyha kiegészítéseket eszközöltünk, akkor a felelős bizottság dönthet úgy, hogy ez nem fogadható el. Vagy hogyha túlléptük a kompetenciáinkat, az ITRE a fő felelős bizottság, ott fognak egyébként is szavazni erről, úgyhogy majd ők eldöntik. Szavazunk mindegyikről, csak szeretnék mindenkit arra emlékeztetni és figyelmeztetni, hogy lehet, hogy majd a másik szakbizottság másképp fog dönteni. Úgyhogy ezzel megadom az előadónak, már szerezi úrnak a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezen vélemény kapcsán nem volt lehetséges kompromisszumokat kötni, mert túl messze voltak az álláspontok egymástól. Kérem a kollégákat, képviselőtársaimat, hogy vegyék figyelembe a kihívásokat a szavazás során, mert itt nagyon erőteljes küzdenetet szeretnénk közvetíteni a felelős bizottság felé. Úgyhogy kérem, felelősség teljesen szavazzanak itt, és határolódjanak el más szakbizottságoktól. Jó, kedves kollégák, akkor kezdjük, és a 17-essel. Mellette ellene tartózkodás. Jó, már is ellenőrzéssel kezdjük, megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás. Kérem, mindenki jelezze, hogy mire szavaz, mert a kis frakciókra is gondolok itt, mert nagyon köz, szoros a szavazás. Még egyszer tehát. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de szeretném, ha ellenőriznénk. Megnyitom a szavazást, mert nagyon szoros volt az eredmény. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. Amendment 19 in favor. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 61-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítottuk nagyon szoros lehet az eredmény, úgyhogy kérem mindenki jelezze egyértelmű, hogy mit szeretne. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert ez is nagyon szoros volt, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 62 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 62-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mhm. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 25-ösről, kérem mindenki jelezze, hogy hogyan szavaz. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem a kicsiket is, hogy szavazzanak. 26 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27 mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20, 65, bocsánat, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk volna, de szerintem ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elutasítottuk. 67 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Nem, nem, bocsánat, elfogadtuk, mondja az asszony. 69 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 71 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó. Ellenőr, ellenőrizzük. Úgy láttam, hogy a néppárt és a szocialisták mellene szavaz, mellette szavaztak, de azért ellenőrizzük. Igen, a 71-est. Bocsánat. Jó, kezdjük előről. Tehát a 71-esről szavazunk, kedves kollégák. Megnyitom a szavazást. 71-es. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 72 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 75 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 31 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 76 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 32 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, ellenőrizzük 32-est, megnyitom a szavazást. Azt hiszem ugyanaz a többség most is, lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. Kérem, kedves kollégák, hogy emeljék fel a kezüket, mert néha nehezen látom, főleg a kisebb frakcióknál, hogy mire szavaznak. 33 mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 13-13. 34 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 34-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Szerintem ugyanez a helyzet itt is, tehát a 35-ösről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva egyértelműen. 78 mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 79 mellette, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 79-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 80 mellette, ellene, tartózkodás, túl szoros, úgyhogy megnyitom a szavazást a 80-asról. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 82 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük a 82-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk éppen, hogy 83 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 83-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 37-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott a 37-esről, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 39-est, megnyitom a szavazást. Kérem jelezze minden frakció, hogy mire szavaz, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 40 mellette, néppárt mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 40-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 41-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42 mellette, ellene. Jó, ellenőrizzük 42-est, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 43-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Mellékletek 44 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 44-esről. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 45 mellette, ellene, ellenőrizzük, 45, megnyitom. Szavazott mindenki, lezárom. Elutasítva. 46 mellette, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Más és más a többség ugyanis. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. 47. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 48. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Aki szavazni akar, most szavazzon, mert lezárom. Elfogadtuk. 49. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Aki akart. Lezárom. Elutasítva. 50. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az 50-esről. Néha azért mások az eredmények, mert nem szavaznak a kollégák. Na most viszont lezárom, elutasítva. Preambulum bekezdések 51 mellette, ellene. A szociálisták ellene vannak? 51-es. Ellene. A néppárt. Akkor el, elutasítottuk mind a két nagy párt miatt. 52 mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 1-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 53 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az 53-asról. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Kettes mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a hármast, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a négyest, megnyitom a szavazást. Lezárom, ha mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ez világos volt. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőriznünk kell, mert nem látom. Megnyitom a szavazást a hatosról. Nem jól jelzik, hogy mit szavaznak. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, de nem látom, mert a frakciók nem jelzik. Hetes. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 54. Két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellenőrizzük az 54-es második részét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 55 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük az 55-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, az ECR el, tartózkodik, úgyhogy ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 12 mellette. Ellenőrizzük a 12-est is, e, e, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kedves kollégák, végszavazás következik név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. éppen hogy csak többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen, köszönet az előadónak. That completes voting. So if you... Akkor vége a szavazásnak, hogyha valaki el szeretne menni a teremből, akkor azt tegye meg, de csendben. Colleagues, we're just waiting for the commission official. There's traffic because of the... Kollégák, várjuk a bizottság képviselőjét, egy kicsit nehezebben ér ide a dugóban. Néhány perc múlva folytatjuk. While we're waiting, colleagues, just to remind you on the next item on the gender action. Amíg várunk, addig emlékeztetem a kollégákat, hogy uh, jönnek fiatal hölgyek, uh, afrikai parlament, az afrikai parlamentből a, nemzet, a lányok nemzetközi éve miatt, úgyhogy remélem, hogy a nemek közötti egyenlőségről szóló napirendi pontnál is lesznek itt képviselők, az Európai Parlamentből, mert Brazíliából és máshonnan jönnek kollégák. Gaspar Fontinira várunk, nem tudom, mi történt, mert azért a bizottság nincs ilyen messzire tőlünk, nem tudom, miért autóval jön. Okay, colleagues. We are now going to start item 12. The state... Kollégák, a 12-es pontot kezdjük meg. A fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciával kapcsolatos jelentések jelenlegi állása. Deven Érgy itt van velünk, aki a, az előadó. 2015 júniusában volt egy állásfoglalás, a bizottság 2015-ös jelentésére reagálásképpen fogadta ezt el a parlament. A bizottság képviselője itt van, és el fogja nekünk mondani, hogy miért nincs jelentés 2017-re tervezve, és 2016-ról miért nem kaptunk semmit. Ha jól értem, akkor ugye ez azért volt, hogy mm, azért van, mert a 2030-as agenda felé most állnak át. A DigiDevco-tól Gáspár már sokan ismerik, Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt van velünk, és majd beszámol a dossziék állásáról. Először a bizottság kap szót, és utána pedig majd a mi előadónk, jó? Préda úr is. Úgyhogy miután a hosszú és nehéz út után egy kicsit levegőt kapott, átadom a szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony tisztelt képviselők! Nagy öröm számomra, hogy újra itt lehetek, és beszámolhatok a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról. Együtt a parlament és a bizottság nagyon keményen dolgozik ebben a témában, és Linda nagyon helyesen elmondta, hogy legutóbb 2015-ben jártam itt, és beszéltünk a témáról, és azóta nagyon sok minden történt. Ugye elfogadták a 2030-as agendát, a fenntartható fejlesztési célokat mi elkezdtük ennek a végrehajtását a 2030-as agendában, és megpróbáltuk megnézni, hogy ö, hogyan lehet mindent beilleszteni a végrehajtásba, hogyan tudja az erősíteni a végrehajtása, de természetesen nem csak a bizottság, hanem a tanács és az Európai Parlament is ugyan ezt a célt szeretné elérni. A tanácsi következtetésekben, a legutolsókban, ugye 2015-ben a tanács már azt kérte a bizottságtól, hogy próbálja meg jobban integrálni a fejlesztési szempontú szakpolitikákat a 2030-as agendába és azt is kérte a tanács, hogy a jelentéstétel tükrözze az új kereteket, a változásokat a múlthoz képest. A 2017-es állásfoglalásban az Európai Parlament is azt hangsúlyozta, hogy kulcsfontosságú a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia az új fejlesztési agenda végrehajtásához, és a bizottságtól proaktív fellépést várt e tekintetben. A oh, surprise that when together we drafted the European Együtt szövegeztük meg az európai konszenzust, a fejlesztését, és akkor már a 2030-as agenda keretei közé emeltük be a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciát, és csak emlékeztetnék arra, amiben júniusban megállapodtunk. Ugye először is az EU kötelezettség vállalását megerősíti ezt, tehát továbbra is elkötelezzük magunkat emellett, a PCD mellett, és azt mondjuk, hogy a 2030-as agenda végrehajtásában a PCD kulcsfontosságú szerepet játszik. Azt is elmondjuk, hogy finanszírozásra is van szükség, de a megfelelő politikák megléte még ennél is fontosabb. A konszenzus azt is megfogalmazza, hogy a PCD-t minden politikában alkalmazni kell, amely lehet a 2030-as agenda lefed. Emellett vannak különösen fontos szektorok, környezetvédelem, kereskedelem, finanszírozás, élelmiszerbiztonság, migráció és biztonság, ahol a PCD-ket még jobban figyelembe kell venni. Aztán a koordináció és a következetesség nagyon fontos a kormányzati megközelítésben. A jövőben gyakorolt hatása mindennek felmérendő, tehát ex ante értékeléseket is végzünk, de nem csak ex ante értékeléseket, hanem ex post, tehát utólagos értékeléseket is, hogy lássuk, hogy hogyan működnek a lépések. Tehát azt hiszem ezután a rövid bevezető után mindenki számára világos, vagy nem folytathatjuk úgy a munkát, ahogy eddig a PCD esetében, hanem igazodnunk kell az új kontextushoz, ez az Agenda 2030, és mindannyian ezzel vagyunk elfoglalva. A bizottság különböző alelnökei felelnek az egyes projektekért, és ez azért jó, mert így a politikai koherenciát meg tudjuk valósítani. Timmermans elnök úr a fenntartható fejlődésen, fejlődésen dolgozó projektimet vezeti. Ez gyakorlatilag a helye a, a koherencia megvalósításának a szolgálatok közötti csoportot is felállították már a fenntartható fejlődésről, és a főtitkár koordinálja ezt, de természetesen több más főigazgatósággal együtt mi is részt vettünk ennek a csoportnak a munkájában. Szeretnénk a 2030-as agendával kapcsolatos munkát összekapcsolni a PCD-kkel ebben a csoportban, és ez a csoport fogja az egyes prioritások felé való előrehaladást értékelni rendszeresen. Reméljük, hogy ez így lehetővé fogja tenni azt, hogy a fejlesztési szempontú szakpolitikákat teljes mértékben tudjuk integrálni a 2030-as agendába. Hogy megerősítsük azt a mechanizmust, amelyet ugye már a múltban beindítottunk és használunk, felülvizsgáltuk az útmutatásokat és az eszköztárat is, a, amely a rendelethez tartozik. És így próbáltuk a hatástanulmányt még eredményesebbé tenni. Tehát a fejlődő országokra gyakorolt hatásnak a vizsgálata nagyon fontos. Régen ez a harmadik országokra gyakorolt hatás volt, most a fejlődő országokra gyakorolt hatás ez, és nagyon fontos stratégiai eszközről van szó, amely az egyes bizottsági és EU döntések hatását vizsgálja a fejlődő országokra. Persze, így lehet a eh, PCD munkát strukturálisan integrálni a bizottság eh, munkájába. Tehát a politikák fejlesztési célú koherenciája így eh, jobban megvalósul. A rendelettel fejezném be. Van egy jogszabályokat felülvizsgáló testület, ez ugye a jobb minőségű jogalkotáshoz elengedhetetlen. És az ő figyelmüket is felhívtuk a PCD-re, tehát a politikák fejlesztési célú koherenciájára, és reméljük, hogy ezt a munkát tovább tudjuk folytatni. Így próbáljuk tehát a PCD-t, a politikák fejlesztési célú koherenciáját beépíteni a munkánkba, és a 2030-as agenda megvalósítása felé haladni. Nem csak a külső, hanem a belső aspektusokat is nézve, az EU-n belül és kívül is. Ami pedig a jelentést tételt illeti, itt is szeretnék néhány fejleményről beszámolni. Az első dolog, amit el kell mondanom, és ezt gondolom tudják is, 2017. június 20-án a tanácsi következtetésekben felhívják a bizottságot arra, hogy készüljön fel az első jelentés elkészítésére a 2030-as agendát illetően, tehát ennek a belső és külső végrehajtására. Azt is tudják, hogy az Európai Fejlesztési Konszenzus ban már megfogalmaztuk, hogy az EU és a tagállamai közös jelentést készítenek a 2030-as agenda végrehajtására tett erőfeszítéseikről, és 2019-ben ezt prezentálni fogják, ezen kívül az elszámoltathatóságot erősítik. Mindezt észben tartva a bizottság most azt vizsgálja, hogy milyen lehetőségek vannak az integrált jelentéstételre, hogy 2019-ben majd a jelentést, a beszámolót el lehessen készíteni az ENSZ magas szintű munkacsoportjához. Fontos, hogy a mi jelentéseink a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherenciáról csatlakozzanak azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyek az Agenda 2030 végrehajtására irányulnak. Vannak még egyéb erőfeszítések is, amelyeket teszünk, a delegációk is jelentéseket készítenek a PCD végrehajtásáról, és ez azért fontos, mert ők e, tudják első kézből megtapasztalni a helyszínen, hogy mi hogyan működik a gyakorlatban, tehát ezért fontos az ő jelentéstételük, az ő beszámolójuk. Most már évenként készülnek ezek a beszámolók, és kibővítettük a beszámolókészítési kötelezettséget valamennyi delegációra. 84-en számoltak be 2017-ben, 110 országot fedett le a beszámolói munka. Ez már változás az előző évhez képest. Gyakorlatilag egyetemleges, lefede, egyetemes lefedettséget biztosít, majdnem, tehát már majdnem ott tartunk. Az, hogy milyen válaszokat kapunk, mennyire tartalmasak ezek, az egy másik kérdés. De most már a kereskedelmi szempontokról minden delegáció készíti a beszámolóit, és nagyon sok pozitív benyomást is megfogalmaztak a kereskedelemről, kereskedelmi politikáról, a halászat is sokszor felmerül, illetve az illegális halászattal kapcsolatos akadalmak is felmerülnek, illetve a migráció témája gyakran előfordul a beszámolókban. Ami a jelentéseket illeti, illetve hogy hogyan értékeljük ezeket a PCD-vel kapcsolatban, gondolom tudják, hogy külső értékelést indítottunk a PCD-kkel kapcsolatban. Ezt egyébként a tanács és az Európai Parlament is kérte már többször a bizottságtól. Nagyon nagy feladat ez. Gyakorlatilag arról gondoskodik, hogy kiértékeli a PCD-n belül tett erőfeszítéseink hatását a politikákra, illetve a helyszínen. Fentartható növekedés és a szegénység csökkenése szempontjából. Az értékelések három szintet vizsgálnak, az egyik szempont az, hogy azok az eszközök, például jelentéstétel, hatástanulmány, kapcsolattartó pontok, képzőeszközök, és így tovább, amelyeket a PCD-re felállítottunk, ezek működnek-e? Ez az első. A második szint, hogy ezek az eszközök valóban befolyásolják-e azokat a politikákat, amelyek kihatnak a fejlődő országokra, kereskedelempolitika, agrárpolitika, és így tovább, és a harmadik szint, ezt ugye még nehezebb felmérni, hogy ezek a változtatások, tehát a politikai változások valóban pozitív hatással vannak-e a harmadik országokra, tehát növekedés, fenntartható növekedés, és így tovább. A munka már beindult, a konzultánsok a tagállamok felé több kérdést küldtek ki, interjúkat indítanak, most várják a vissza áramló információkat, persze a bizottságon belül is dolgoznak, a digidevco ben belül is, miután minden információ beérkezett, akkor azt megpróbálják a valósággal összevetni, és ezzel párhuzamosan, ja igen, azt elfelejtettem, hogy a következő negyed év végén, tehát 2018 első negyedévének a végén lesz a jelentés elérhető és ahogy mondtam, párhuzamosan ezzel a munkával az érintettekkel egy külső konzultációt indítanak, amely 12 héten át zajlik. Ezt annak a érdekében teszik, hogy ugye szinte a világ minden sarkából megkapják a véleményeket a PCD-vel kapcsolatos munkánkról. Mindez független képet alkot majd a PCD-ről, tehát a bizottság nem befolyásolja ezt az értékelést, külső független értékelésről van szó. A bizottság viszont az értékelést, illetve az abban megfogalmazott következtetéseket fogja véleményezni. Ez bekerül majd egy szolgálati munkadokumentumba, véleményünk szerint 2018-ban készül ez majd el. Nagy vonalakban tehát így zajlik az átállás a 2030-as agendára, a jelentéstételre is igaz ez. És még egy valami, ami talán érdekelheti önöket. Van már egy e, learning eszköz is, tehát elektronikusan is lehet tájékozódni a PCD-ről az interneten. A delegációkat célozzuk ezzel, de persze bárki használhatja, akit érdekel a fejlesztési szempontú a politikai koherencia, erről tanulhatnak, vagy aki még nem olyan tájékozott, akkor itt információkra tehet szert. Ezzel a bevezetővel azt hiszem most abba is hagynám, és nagyon szívesen cserélek eszmét önökkel, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Gáspár, nagyon jó, hogy ez a parlament is, tehát az Európai Parlament is megkapja majd az időt az értékelésre, de Krisztián Preda a felelős előadó tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadást. Uh, en fait, um... Euh, euh, Javasoltam, hogy tartsuk meg ezt az eszmecserét a bizottsággal, és azért tettem ezt, hogy tájékozódhassunk arról, hogy a bizottság a PCD kapcsán hol tart a gondolkodásban, az átállásban a 2030-as agenda felé, és amiket javasolnak érdekesnek tűnik, Néhány pontot kiemelve szeretnék reagálni tehát. Ezen kívül néhány kérdésem is van. Azt ugye elmondta, hogy a PCD a 2030-as agendának a végrehajtásában kulcsfontosságú szerepet játszik, és a fenntartható fejlődés megvalósításában is. Ez fontos, és hát tulajdonképpen teljesen normális, hogy elemezni kell a helyzetet, tehát el kell gondolkodni arról, hogy ez hogy építhető be a 2030-as agendában. Másfelől azt is gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió most már végre lépjen, és ezt a koncepciót gyakorlatilag egyetemesen mindenütt megvalósítsa, tehát nem a PCD-t mondom, hanem a PCSD-t, a fenntartható fejleszt, fejlődési szempontú szakpolitikai koherenciát. Ugyanis a fenntartható fejlődésre kell helyezni a hangsúlyt, és fontos, hogy az EU bemutassa, hogy képes az adaptációra, nem lassan, hanem gyorsan. Tehát, hogy nem kell egy évtized arra, hogy az EU alkalmazkodjon az új helyzethez, hanem sokkal gyorsabban tud reagálni. És akkor még egy vélemény, még egy megjegyzés hogy ez a két évenkénti jelentés teszi lehetővé azt, hogy együttműködjünk a PCD témájában. Elfogadta a parlament azt a gondolatot, hogy átfogóbb legyen ennek a jelentésnek a, befedettsége, de azt soha nem fogadtuk el, hogy a parlament a gondolkodásban ne vehessen részt. Úgyhogy van egy kérdésem, amit önnek fel is teszek, hogy ön a jövőben akkor hogyan gondolja ezt a párbeszédet fenntartani a parlamenttel? Ezt a tényt ismerve, hogy a parlament az elmúlt években kulcs szereplője volt a PCD-nek, és a harmadik megjegyzésem az az, hogy én a jelentésemben is leírtam, és támogatást kaptam a ö, frakcióktól, hogy legyen európai ö, tanácskozás a PCD-ről, hogy hogyan lehet ezeket racionalizálni, illetve hogy kinek mi a felelőssége, a feladatköre. Ezt állapítsuk meg. Hogyha a, a PCD működését szeretnék értékelni, akkor politikai szinten is beszélni kell erről. Érdekelne, hogy mi az ön véleménye, hogy legyen egy európai tanácsa a PCD témájában, tehát hogy legyen európai szinten is politikai reflexió. Végül pedig azt is kérdezném, mert ugye ön is említette, hogy vannak biztosok, amelyek ugye az EU külkapcsolataival foglalkoznak, tehát tudna erről többet mondani esetleg, hogy milyen következtetéseik vannak a PCD témájában, mert ugye említette, hogy volt olyan ülés, amelyet Timmermans úr elnökölt, és akkor a többi biztossal együtt dolgoztak, illetve hogy hogyan fogjuk megtudni, hogy mi is történik majd mostantól a jövő év elejéig. Végül pedig örülök annak a jó hírnek, amelyről beszámolt, hogy ugye az egyes delegációk jelentést tesznek, és hogy gyakorlatilag már szinte az összes delegáció le van fedve. Ez szerintem nagyon fontos, tehát ez üdvözlendő a parlament részéről. Sajnos nincs képviseltetve az összes frakció, azért van egy-két frakció, de remélem, hogy az összes frakció egyetért velem abban, hogy üdvözölhetjük ezt az előrelépést. Köszönöm még egyszer ezt a beszámolót, és köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm azt is, hogy válaszol a kérdéseimre. Krisztián Maria. Köszönöm szépen, Krisztián Maria. Köszönöm szépen a szót. Azt hiszem, hogy szükség lesz a fejhallgatókra. Köszönöm szépen a jelentését, hogy a jövőben ezekkel a jelentésekkel hogy kell majd tovább haladni állá kell húzni, hogy mennyire fontos a politikai koherencia a szegénység elleni harc terén, és tudjuk, hogy a szegénység elleni harc mennyire fontos prioritás a mezőgazdaságban, az energiapolitikában, az adópolitikában, a kereskedelem politikában is első helyre kell tenni a szegénység elleni harc szempontjait. Szeretném tudni, hogy már van-e egy tervezet, van -e egy tervezet, vannak-e eredmények, hogy lehetne következtetéseket már levonni a jelentésekből 2018-ban, és a, van -e, az-e az érzése, hogy a politikai koherenciát minden tagállam a bizottsággal együtt komolyan veszi, hogy tényleg mindenhol a napirenden szerepel-e ez, és minden politikai területen ö, határozottan jelen van-e. Ebben az évben nem kaptunk jelent jelentést, elmondta, hogy a jövőben majd hogy kell a jelentések ügyét intézni, hogy ezek jobbak, kell, hogy legyenek indikatívabbak, minden, mi, mi lesz majd a kötelező elem. Ez nagyon jó, hogy a jövőben ez lesz az új formátum, de amíg ez nem lesz, addig nem lesz új jelentés, hiszen a fejlesztési célú politikákról szóló elszámolásokra is szükség van. Amíg az új format, formátum kialakul, addig miért nem kaphatjuk meg a régi formátumban? a jelentéseket a jelenleg folyó munkáról. Úgy tűnik, hogy egy kicsit ez azt jelenti, hogy a PCD-ről szóló jelentés ügyét szándékosan húzzák, halasztják. Látják, hogy a, azt is látjuk, hogy a parlament nem szerepel megle, meg, megfelelő súlyjal még ebben a témában, illetve nem tudja, hogy hogyan tud bele folyni a munkába. Szeretnénk, hogyha mi aktívabbak tudnánk lenni, ki kell fejezni a mi igényenket ezzel kapcsolatban. Kererosszalon a kollégáink koordinátori ülésen mondta, el, hogy, a, hogy, hogy, hogy tudnánk különböző témákat lendülettel ellátni. Talán a PCD-vel kapcsolatban is fontos lenne, hogy ugyanilyen módon elmondja a parlament, hogy milyen igényei vannak, és hogy milyen, szem, milyen módon tudná a jövőbeni tervezett munkát még jobban előrelendíteni és befolyásolni. Elnök, köszönöm. Ignácio Koráó él szó. Köszönöm a szót, köszönöm a bizottság beszámolóját. Egyetértek Maria kollégám néhány megjegyzésével. Szeretném felhívni a figyelmét a PCD fő elveire, amelyeken ugye koherenciát építenünk kellene. Tehát a fejlesztési politikák koherenciája kellene, hogy legyen a PCD-nek a, az alapja, de én úgy látom, hogy itt a koherencia a finanszírozásán, finanszírozásnál nem nagyon valósul meg. A migrációs politikákkal kapcsolatban például nincsenek meg a megfelelő monitorozási mechanizmusok. A, az Európai Unió Törökország között kötött megállapodás kapcsolatban sem. Ugye ez azt szeretné megelőzni, hogy ellenőrizetlenül ö, ö, jöjjenek a migránsok az Európai Unióba, illetve hogy megelőzze az eré, erőszakot és 3 milliárd két, két év alatt érkezett oda, és még további 3 milliárdot ígértünk 2018 végéig. Nem tagadhatjuk azt, hogy ezzel a, kap, ezzel a forrás biztosítással kapcsolatban nincs megfelelő koherencia, hiszen Törökországban például erőszak és eh, a jogállamiság lábbal tiprása tapasztalható. Tehát eh, a források elosztásának valódi ellenőrzése nem valósul meg, illetve nincs egy olyan monitorozó rendszer sem, ami biztosítja azt, hogy a leghatékonyabban tud, fogják elkölteni ezeket a pénzeket. Elnök, köszönöm szépen, én is szeretnék néhány szóval hozzászólni. Valóban igaza van a jelentéstevőnek abban, hogy ez nagyon fontos kérdés. Maria azt mondta, hogy a, szeretnénk, hogyha többet tudnánk tenni az ügyben. Lehet, hogy a ö, különböző konkrét témákat kellene találnunk a koherencia területén belül, mert egyébként fennállanak a veszélye, hogy ilyen kipipálós játékba kezdünk bele, ahelyett, hogy alaposabban megnéznénk, hogy hogy tudunk segíteni a delegációkkal tartott konzultációk során. Tehát azt, ke- azt kellene tenni, hogy ami a, az a terület, mondjuk a mezőgazdaság, a halászat, az energiapolitika, vagy bármi, ami minket legjobban érdekel, azon a területen belül tudnánk valami specifikusat kiválasztani. Nem tudom, hogy a jelentéstevő egyetérte velem ebben. Minden esetre a konkrét eredmények érdekében lehet, hogy jó lenne ez az eljárás. Aztán szeretnék kérdést feltenni arról, hogy amikor kutatásokat végeznek, akkor önök hogy tudják biztosítani azt, hogy ne egy ilyen kipipálós játékba kezdjenek be, ami csak megkérdezi a politikusokat, hogy a nemi egyenlőséget, nemi esélyegyenlőséggel foglalkoznak? Igen, pipa. A környezetvédelmi dolgokkal foglalkoznak? Igen, pipa. Tehát hogy lehet megelőzni, hogy egy ilyen teljesen monoton dolog lenne, legyen ebből, hogy lehet ez konkrét témákra, konkrét kérdésekre váltani, amit a nagy adminisztrációkkal is meg lehet beszélni. Mivel más felszólaló nem kért szót, ezért most vissza is adom Kászpárnak a szót a kérdésekre való válaszolásra. Igen, köszönöm szépen. Nagyon konkrét kérdések voltak. Megpróbálok válaszolni rájuk, vagy legalább megjegyzéseket tenni. Először is. Természetesen hozzá kell a 2000 30-as agenda szellemében ki kell igazítani a PCD munkát. Nyilván nem az a célunk, hogy csak kipipáljuk az összes rubrikát. Ezen jelenleg is dolgozunk. Azt mondta valaki, hogy a fenntartható politika, politikai koherenciára van szükség. Tehát, hogy a fejlesztés az fenntartható is legyen. Ez a 2030-as napirend egyik fontos vonása is. Hogy tisztázzuk, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent. Amikor a 2030-as napirendben a fenntartható fejlesztési célú politikai koherenciákról van szó, akkor ez azt jelenti, hogy ezek olyan koherenciák, amelyeket, amelyeket a napirend megvalósításához kell használnunk, és ez az emberi jogi politika, a jó kormányzás politikája, a környezetvédelmi klímapolitika, minden politikában aktuális. Na most a jelenlegi politikai koherencia, fejlesztési koherencia egy kicsit ennél szükebben összpontosít arra, hogy ellenőrizze, hogy az általunk politik, szakpolitikákon belül megtett intézkedések, kezdeményezések, hogy működnek a fejlődő országokban. Ezeket a politikákat próbáljuk elemezni. Tehát nem egészen ugyanaz a kettő. Ebből a szempontból úgy gondoljuk, úgy gondoljuk hogy a PCD nagyon hasznos eszközként működhet egy kicsit szélesebb politika elemzésnél. De természetesen azért nem szabad elfelejtenünk a fenntarthatósági kötelezettségeinket sem. De hasznosabb az, hogyha azt mondjuk, hogy most ez már megvan, akkor használjuk ezt eszközként a politikák elemzése céljából de természetesen dolgozunk azon is, hogy egy általánosabb megközelítést alkalmazzunk a fejlesztési politikák fenntarthatóságánál, de a PCD az így szűkebb értelemben is értelmezendő. Aztán annak a filozófiája, hogy tulajdonképpen mivel foglalkozunk. Mert természetesen a viták során nagyon sokszor azt mondták a bizottságnak, és joggal, hogy a PCD munka nagyon jó, de nem mi irányítjuk, mi irányítjuk a politikánkat, nagyon kevés a befolyásunk. És természetesen részben igaz is ez, de ugye van egy belső és külső célokra is használható rend, és ebben a, ezen a kereten belül nézzük meg a politikák külső hatását a PCD-vel. Ez a bizottság normál munkájának a keretein belül van. És ezt próbáljuk el megtenni, és ezért kötjük össze a PCD munkát az általános 2030-as napirend megvalósításáért folyó munkával. Ez tehát az a filozófia, amely meghúzódik mindezek mögött. Én nagyon boldogan megvitatom önöknek ezt a kérdést, és nagyon szívesen jelentek mindenről. Tudom, hogy a parlament mindig is nagyon sokat segít a viták során, és készen vagyunk önökkel együttműködni bármilyen módon, amely önöknek megfelelne. Most a konkrét javaslatokkal kapcsolatban, illetve az Európai Tanács meg fog-e valósulni ezen a szinten, ebben a témában, nem tudom. De a PCD talán úgy tudhat inkább a, a legfelelőbb módon magas szintre jutni, hogyha a 2030-as ágendával összekötjük. Ez a legjobb módja a PCD magas szintre emelésének. Most, hogy a minden politikák koherenciára szükségünk van, valóban ez így van, de ahogy mondtam, ezt a bizottság általános munkájával próbáljuk összekapcsolni annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyünk. Aztán a az értékelésről, a jelentésekről, mert ugye 18-ban jön majd egy, hát arra várunk, mivel ez egy független értékelés, hogy ez megérkezzen, és hogyha ez elkészül, akkor fogja majd a bizottság elvégezni az eredmények alá, a, alapján a munkát, és az, az értékelés alapján tudjuk majd elkészíteni a véleményünket és a bizottság véleményét a jövő évi jövő év folyamán ugye nem tudunk a PCD-ről jelentést készíteni, mielőtt nem kialakítanánk a véleményünket arról, hogy a PCD-vel kapcsolatos munka hogy fog folyni, és hogy milyen lesz a napirendel teremtett kapcsolata. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a logikus menete a munkának, így fogunk haladni, ha most jelenleg úgy is néz ki a helyzet, hogy most nincsen jelentéstétel. a koherencia modellel kapcsolatban, igen, és a Törökországgal kötött megállapodással kapcsolatban. A PCD koncepció nem arról szól, hogy a fejlesztési célkitűzések az Európai Unió minden legitim célkitűzésénél fontosabbak. Csak arról szól, hogy meg kell nézni, hogy milyen módon, hat, milyen hatással vannak az fejlesztés, fejlődő országokra, és fontos a pozitív szinergiák kiemelése. Tehát ez az az elkötelezettség, amelynek meg kell felöl, felelnünk. Az utolsó kérdés pedig, hogy tudunk ezt specifikusabb célokat kiválasztani, hogy hatékonyabbak legyünk? Véleményem szerint természetesen igen, Két lehetőség van, az egyik az általános metodológia eszközök a PCD területén, ez is fontos, és ezt a munkát is tovább kell folytatnunk, és össze kell kötnünk minél alaposabban a bizottság általános munka menetével. De ezen kívül természetesen az is jó, hogyha azonosítjuk azokat a konkrét témákat, amelyekkel kapcsolatban néhány konkrét témára korlátozva aktívabban tudunk dolgozni. Szerintem ez nagyon jó lenne, hiszen minden változás úgyis egy konkrét szektoron belül fog majd végbe menni. Úgyhogy igen, ez jó ötlet. Ezt tudtam egyelőre elmondani a feltett kérdésekre. Elnök, Krisztián Préda kolléga szerette, szeretne még valamit hozzátenni? Köszönöm, nem. Elnök, akkor megköszönöm a bizottság képviselőjét. Köszönöm Fontini uratnak, hogy beszámolt. Lehet, hogy kívánatos lenne, hogyha egy kicsit mélyebbre menő analízis is elindulna, és talán még a parlamenti ciklus vége előtt kellene választanunk néhány konkrét témát, Ugye 2017. szeptembere van, még 18 hónapunk maradt a ciklusból, úgyhogy lehet, hogy értelmes dolog lenne kiválasztani egy konkrét ter- területet, és akkor karácsony után azt lehetne kicsit alaposabban megvizsgálni, azzal lehetne kicsit alaposabban dolgozni. Ugye ez a jelentés, ez valam, valamikor majd 2018 nyarán fog megjelenni, ugye, amiről beszélt ez a, ez a független elemzést. Hát igen, Persze még az, azután is lenne idő arra, hogy valamit kezdjünk az ügyel, de természetesen egy részletesebb, alaposabb elemzéshez ki kell válaszolnunk egy témát, és ezt meg tudjuk tenni. Aztán a jelentés után tovább, tudunk folyt, tovább tudjuk folytatni a munkát ezzel is. Köszönöm szépen, köszönöm az illetékes jelentéstevő munkáját, Fontini úrája, úr munkáját. Öm, 10 perc múlva 11 óra, akkor fogjuk elkezdeni az együttesülést a Nőjogi Bizottsággal, és addig megszakítom az ülést. A Nőjogi Bizottsággal tartott együttesülésünkre majd külön meghívott vendégek is érkeznek úgyhogy majd akkor folytatjuk a munkát, és már most elmondanám azt is, hogy délután nem háromkor, hanem fél háromkor kezdjük a szakbizottsági ülést, mert a Szaharov díja kapcsolatos szavazás miatt már 5 órakor be kell fejeznünk a munkát. Úgyhogy most 10 perc szünet következik, és folytatjuk az ülést.